Kérem, tehát mindenki foglalja el a helyét. Ezt az elnök most német nyelven is elmondja, a tolmács magyarul pedig elmondja, hogy kérem foglaljanak helyet. Először is két közleménnyel tartozom önöknek. Egyrészt a koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét megkapták. Hogyha a mai ülésünk illetve a holnapi ülés végéig nem nyújtanak be módosító javaslatokat, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Második észrevétel a koordinátorok. A koordinátori ülésen arról egyeztek meg, hogy minden módosítóról elektronikusan szavazunk. 850 szavazási aktus áll előttünk, jelentős idő lesz szükségünk. Elkezdjük a munkát, és egy óra elmúltával megvizsgáljuk, hogy van-e esélyünk arra, hogy folytassuk a szavazást ilyen módon. Ha erre nincs módunk, akkor holnap, ugye holnap folytatjuk az ülésünket, de hogyha ezt most lebonyolítjuk ma, akkor holnap nem kell ülést tartani. Elnézést kérek, már bocsánatot kérek, kedves kollega, de egy-két közlendőm van, amelyet meg szeretnék önökkel osztani. Hogyha tehát elektronikusan szavazunk, akkor azt mondom, hogy kérem szavazzanak, utána meg azt mondom, hogy le van zárva a szavazás, és nem mondom el, hogy most ki mennyi, hiszen mindent a képernyőn látnak. Harmad részt, hálózati áramoltatásban van részünk, vagy magyarul webstreamingben és jó benyomást akarunk kifele kialakítani. Tehát legyenek kedvesek egymással, legyenek kedvesek velem, van elég bajunk nekünk. Most akkor már mindenki ül a mién, a székén. Akkor most egy próba szavazást tartunk, megvizsgáljuk, hogy nincs-e túl sok szavazó itt. Kérem, hogy most szavazzanak egy eh, fiktív szavazásban. Megnyitom a szavazást. Csak elektronikusan szavazunk mámom. Akinek nincsen szavazókártyája itt, az nem tud szavazni. Alberto mindjárt megmondja. Bis jetzt haben 24 an der Abstimmung teilgenommen. Die Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazást. Also, ich wiederhole nochmal von der PPE 14 dürfen an der Abstimmung teilnehmen. 14-en vehetnek részt a néppárt részéről. Most lezárjuk a szavazást. Kérem, hogy a néppárti tagok még egyszer nyomják meg a gombot, csak a néppárti tagok, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy valóban nincsenek egy többen, mint ahányan szavazati joggal rendelkeznek. 13-an vannak itt, tehát egy valaki még jöhet. Meg is jött az elnök helyettes asszony. Akkor most kérem a szocialista párt tagjait, hogy ők szavazzanak nyomják meg a gombot. 90 szavaztak, 90 rendelkeznek szavazati jogosultsággal, a többieket pedig áttekintem. Ezzel pedig megkezdhetjük a szavazást magát. Ezzel pedig megnyitjuk a Draft Oral Question napirendi pontot David Martin jelentéséhez a Kari Fórummal kapcsolatban. Mielőtt erre térnénk rá, azonban még egy közlendővel tartozom önöknek. Minden bizonyal tudják, hogy megerősített egy együttműködést folytatunk a LIBE szakbizottsággal, ismerik a döntést, melyet az afko val hoztunk, de ettől függetlenül ebben a dossz, ebbe a dossziéba azon pontokat is fölvettük, amelyeket a fejlesztési szakbizottság javasol, de amelyekről nem szavazunk, hiszen ez az ő jogkörük. És még részemről annyit el szeretnék mondani, hogy a DEVE szakbizottság a B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, N és O preambulum bekezdések tekintetében pozitív votumot adott le, ugyanúgy a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 12-es, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as és 21-es bekezdésekről ennyit el akartam mondani az önök tájékoztatására. Ezzel pedig most Glin, tessék, parancsolj. Nagyon örülök a Deve szakbizottság véleményének, de azt hittem, hogy csak nem az állásfoglalásról, hanem csak a véleményről van elmélyített együttműködés a Fejlesztési Bizottsággal. Tehát az állásfoglalás indítványjal kapcsolatban nincsen el, elmélyített együttműködés. A döntés, melyet hoztunk, az volt, hogy a két szakbizottság között az INTA vezetése alatt elmélyített együttműködés működik. Így dolgoztunk, és így anélkül, hogy szavaznánk a fejlesztési kérdésekről szóló döntéseket átvesszük, nem szavazunk erről, ezen felül pedig a DEVE informált bennünket, ennek jogi, informa, jogi jelentősége nincs, csak informatív jellege van arról, hogy az egyes recitálokhoz és bekezdésekhez hogyan áll. Also, weil die Resolution damals in der Entscheidung der Konferenz der Präsidenten gesagt worden ist, dass beide Komitees zusammen az elnökök értekezlete úgy határozott, hogy a két szakbizottság együtt dolgozza ki ezt az állásfoglalást indítványt. Remélem, hogy ezzel most megválaszoltam a kérdést. A másik pedig csak a DEVE által adott információ volt, nem kell ezt figyelembe venni, csak elmondtam, hogy a DEVE hogyan áll a kérdéshez. Nos tehát, az első draft oral questionre térünk rá, az egyes kompromisszumos módosítóról ö, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kérem, hogy egy szocialista húzza ki a szavazókártyáját, mert túl sokan szavaztak a szocialisták. Wir äh, stimmen jetzt die Question ab. Also, és hab, wiederhole es Megismétlem még egyszer, kedves kollégák. ...850 kérdésben kell szavaznunk. Kérem, higgyenek az elnöküknek, persze lehet, hogy tévedünk, de világosan elmondtam, hogy a draft oral questionről szavazunk, az egyes kompromisszumos módosítóról. Mindenki előtt itt van, hozzá van csatolva a szöveghez. No, erről szavazunk most, pont erről semmi másról. Tehát akkor kérem most kártya. Auf der ersten Seite, auf der ersten Seite steht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 Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. Huszonheten szavaztak, 17 igen, 10 nemmel elfogadva. Most a állásfoglalás indítvány tervezet, bocsánat, nem most én is összekevertem, mondja az elnök, nem, elnézést, még az összes többit ugye visszavonták, tehát most még egyszer az egész draft oral questionről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Die PPE hat ein zu viel. A néppárttól valaki kérem vegye ki a szavazókártyáját. Lezárom a szavazást. 25-en szavaztak, 23-an igennel, 2 nemmel. Ezzel gratulálunk Davidnek. Most pedig a Draft Motion for a Resolution hoz uh, benyújtott módosítókról, mégpedig az egyes kompromisszumos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en szavaztak igennel elfogadva. Rátérünk a 17-es módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 igennel, 13 nemmel elutasítottuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ketten igen, tizen, igennel 18-an nemmel, tehát elutasítottuk, öten tartózkodtak egyébként. 21-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Huszonhármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es, megnyitom a szavazást. Bocsánat, a néppárt már még ilyen egy, egyel többen szavaztak, rendben van, lezárom a szavazást. 14-en igen, 14-en mert tehát elutasítva. 26-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 igen, 16 nem, elutasítva. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 igen, 11 nem, elfogadva. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes szóbeli módosító. Van-e bárki, aki ez ellen szólal fel? Nem, akkor szavazhatunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminc hármas módosító. Megnyitom a szavazást. A 33-as csak ebből a részből áll, lezárom a szavazást. Elutasítva. Bocsánat, akkor mégsem így az aktuális szavazólista van a kezemben, elnézést, elnézést. Ugye ide-oda passzolgatták egymásnak a felek a szavazólistát, de hát nincsen split vote. azaz tehát a titkárság által összeállított szavazólista alapján járok el. Itt nem szerepel a split vote, hogy a frakciókban milyen listák léteznek, melyeket adnak körül, az nem számít. Itt a szavazólista nincsen split volt, tessék. Elnök úr, mi kértük a split voltot? Nem tudom, hogy mi történt, a dokumentumunkon szerepel, hogy ez egy split volt. Ezt kértük, mégpedig nem is tegnap, hanem már régebben. Nem tudom, hogy mi történhetett. Talán a titkárság meg tudna ezt válaszolni. Mindegy, most már leszavaztuk elnök úr, úgyhogy most már mindegy. A titkársága arról informált, hogy a leadási határidő után sokkal később nyújtották be ezt a kérést. A titkárság által adott szavazólistán nem szerepel a split volt, tehát lépjünk tovább, egyébként meg is van már az eredmény, és ezzel tovább lépünk a 23-as módosító indítványra, 23-asra. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, mond az el, javít az elnök, a 34-es módosító indítványról szavazunk, tehát a 34-esről. Abstimmung beendet. Das ist angenommen. Änderung... Elfogadva. 35-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Papasztamkos kollégánk egyre jobban kerekíti a szemét, de hát Fialner kollégának sok sikere van, 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Hát erről mind egyben szavazhattunk volna. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnök úr, a 41-esnél split votot szeretnénk kérni, hogyha van erre lehetőség. Az aláhúzza azt a veszélyt, amelyet a természeti erőforrások hiánya jelenthet a növekedő gazdaságoknak, és hogy milyen veszélyekkel járhat a korrupció. Na ez az a passzus, itt a Derfur után szeretnénk megosztani és két részben szavazni róla. Ugye ezt kéred, Krisztofer, jól, jól értem? Bocsát, tehát a 41-esről van szó. Christopher, akkor most a, a 41-es. Public spending on agricultural subsidies and financial and technical support. A split there. Tehát így szeretnénk a splittet, a megosztást. Én most egy dodonai döntést hozok. Az én szavazólistámon nem szerepel, ez nem szerepel a split volt, ezért nagyon toleráns vagyok, és azt mondom, hogy ezt egy szóbeli módosító indítványnak tekintem. Valaki ellenzie ezt a szóbeli indítványt? Ha nem, akkor ilyen módon split vote szavazunk, és az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a második kompromisszumosról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Elnézést, a DEVE 3 osról szavazunk, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötvenes kiesik. 54-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Éppen, hogy elutasítottuk. 55-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos Elnök úr, a néppárt úgy döntött, hogy támogatjuk az ötös, csak úgy, mint a hetes kompromisszumost is. Csak a néppárti kollégákat szerettem volna tájékoztatni. Tehát az ötöst és a hetest illetően kiegyeztünk David Martin szúrral. Támogatjuk az ötöst is, és a heteset is. Rendben mondja az elnök, ennek ellenére szavaznunk kell. Tehát ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelmű, elfogadtuk. Kiesik a 61-es. Most jön a hatos kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 64-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 69-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszumos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 73 os Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 74-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 75-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 76-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 77-es. Megnyitom. Most lezárom. Elfogadtuk. 80-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es megnyitom. Szeretném, ha a néppárt egy szavazókártyát eltávolítana. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes deve módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös deve. Megnyitom. Néppártól kérem, hogy távolítsanak el egy kártyát. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 82-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 83-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Éppen csak, de elutasítottuk. 84-es. Megnyitom a szavazást. A néppártnak megint egyel több kártyája van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Robert, itt mutatja a gép, azt mutatja, hogy a néppárt részéről egyel többen szavaznak. Hogyha ezt látom a gépen, akkor ezt mondom. Nem tudom, hogy ki szavaz, nem tudom, ezt mutatja a gép. Jó? Wortman Kohl alelnök asszony látja, hogy a valóságot mondom. Tehát akkor 11-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Elnézést mondja az elnök. Den hatten wir doch gerade. Also nochmal den Änderungsantrag 84. Tehát még egyszer 84-es. Azt hittem, hogy már megszavaztuk, de nem. Tehát 84-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos mondja az elnök, aztán javítja is magát. Nem, tizenegyes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 87-88 azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 90-91-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli módosító a 20-as bekezdéshez. Van ellenvetés? Nem? Akkor most erről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Kilencvenkettes módosító. -e valaki, hogy 92-től 97-ig unblock szavazzunk, nem? Jó, akkor együtt szavazunk ezekről. Rendben van, volt ellenvetés, úgyhogy a 92-esről szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 93-as megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 94-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 95-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 96-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 97-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. es együtt szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító, kompromisszumos, megnyitom. Lezárom. 14 igen, 14 nem, vagyis elutasítottuk. A százasról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Bekiabálás. Tehát lezárom a szavazást. 17-en mellette, 10-en ellene elfogadtuk. Akkor a deve egyes kiesik, ha minden igaz. Igaz, titkárság? Kiesik a deve egyes? És a 104-es is. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Preambulum bekezdés A. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes preambulum bekezdés. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az F preambulum bekezdéshez a négyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az ötös kiesik. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És ezzel a végső szavazás következik. Erika, tiéd a szó. Két percet kaphatnék, hogy kiértékeljük a helyzetet? Igen, mondja az állnak. Ezt minden frakciónak szíve joga ennél a nehéz szavazásnál. liebe Kollegen, hat die PSE ihre Abstimmung gut? Damit kommen wir jetzt. Akkor most a végső szavazás, lejárt az idő. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. 17 igen, 12 nem szavazat senki nem tartózkodott, tehát elfogadtuk. Akkor szeretnék gratulálni David, bár az az érzésem, hogy nem vagy olyan maradéktalanul boldog, mert hát nem úgy sikerült egészen, hogy szeretted volna, de most akkor A jóváhagyás megadása, az ajánlás tervezett elfogadása. Egyetlen szavazatról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 igen, 13 nem. Úgyhogy elfogadtuk. Elérkeztünk a 16-os napi rendi ponthoz. Ez pedig az EK és Elefántcsontpart közötti ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás. Felteszem a következő kérdést. Háromnegyed órára van szükség ehhez a körhöz. Mit akarunk? Menjünk tovább. Jó, jó, rendben van. Akkor most eh, szavazunk először a szóbeli kérdésről. Ez az összes frakció, all the groups, eh, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Hogyha gyorsabban nyomnak, akkor gyorsabban megy az egész. Nekem meg kell várnom, amíg mindenki szavazott. Hogyha még 15-en nem nyomták le a gombot, akkor én sem fejezhetem be. Kettes módosítás. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes. Megnyitom a szavazást. Gyorsabban lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 10-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 14-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös. Megnyitom. Tamkos kollega Jósi képességekkel rendelkezik. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor szavazunk, zárszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17 igen, és 10 tartózkodással nemek nélkül. Akkor átérhettünk az állásfoglalási indítvány módosításaihoz. Blokkban szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízesről nem kell szavaznunk, 11-es fogyott, 12-esről két részben első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Kicsivel, de elutasítottuk. 19-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Robert? Azt hiszem egyetértettünk, és nem vagyok ebben egészen biztos, de szeretném ellenőrizni, tehát hogy egy szóbeli módosítás a kettes kompromisszumról, ebben minden frakció egyetértett. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő nyomonkövető rendszert hozunk létre, amelyeket a megfelelő parlamenti szakbizottságok ellenőreznek, többek között az Intel és a DEVE szakbizottságok is, és így biztosítjuk a megfelelő eh, egyensúlyt eh, az Intel eh, szakbizottság nemzetközi kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos illetékességében. Rugalmasan lép fel ez a bizottság, és az AKC közös parlamenti közgyűlésével együtt működve biztosítja azt, hogy minden időközi epát elfogadunk. Ez egy szóbeli módosítás. Kettes kompromisszum. Elnök, most a kettes kompromisszumnál tartunk de azt hiszem, amit hallottunk, az a hatos kompromisszumra vonatkozik. Túl korán kértél szót, éppen ezért most azt javaslom, hogy szavazzunk tovább, menjünk tovább a szavazással, és hogyha majd a hatos az érünk, már úgy tekintjük, hogy ezt már előadtad. Vendégeink is vannak, most nem tudom, hogy teljes létszámmal itt van -e a delegáció, de itt van közöttünk az ugandai parlament egyik küldöttsége, vezet kettője, a parlament elnöke, Rebecca Kadaka, nagyon örülünk. Jelenleg éppen szavazunk a gazdasági partnerségi megállapodásokról, és itt közeledünk majd a Kelet-Afrikai Unióval fűződő megállapodáshoz is, ennek Uganda is tagja, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt részt vesznek a szavazáson, és itt az Európai Parlamentben tett látogatásuk során örülök, hogy hozzánk is ellátogattak. Akkor most rátérhetünk másodszor próbálom meg a már kettes kompromisszumot megszavaztatni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Picivel, de elutasítottuk. 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 29-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 30-asról két részben szavazunk. Első rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 31-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 32-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 34-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli módosítás. Van-e kifogása valakinek? Nincs. Akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es. Erről nem kell szavaznunk. Szavazzunk a hármas kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 44-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 45-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes szóbeli módosítás, van-e ellenvetés? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, épp hogy csak. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszumos módosító, megnyitom. Lezárom 13 igen, 13 nem, elutasítottuk. 52-es, megnyitom, Az 51-es benne volt a blogban, amiről szavaztunk, ezért erről nem kell még egyszer szavaznunk, hanem az 52-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Erika? Erika, mondjad. Elnök úr, a következőről van szó. Miután az ötös kompromisszumot nem szavaztuk meg, az 51-esről szavazhatunk. Az ötös kompromisszumot nem fogadtuk el. Nálam itt az szerepel, hogy covered in vote covered by both in block. Tehát elején blokkban szava, arról szavaztuk, hogy blokkban szavazunk, ez volt az első, úgyhogy még egyszer nem kell szavaznunk. Erika Man elismeri, hogy nem volt igaza. Jó, akkor menjünk tovább. Következő az 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Részenként szavazunk az 59-esről, első rész megnyitom. Lezárom. Második rész, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 61-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 65-ös. Megnyitom. 65-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 66-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 69-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es. Megnyitom. Most nyitom meg. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 73-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetvenötös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszumos módosító indítvány. Na, itt van most ez a szóbeli módosítás, amit Robert felolvasott az előbb. Van-e kifogás ez ellen? Nincsen, akkor szavazunk erről ebben a formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 86-os. Megnyitom. átlapoztam egyen? Nem, nem stimmel, tehát a 86-osról szavaztunk, lezárom, elutasítottuk. 87-es, 7-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 88-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 89-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 90-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Most rátérhetünk a preambulum bekezdésekre. Egyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kettesről okafagyottá vált, hármasról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk, zárszavazás, megnyitom, lezárom. Tizenhat igen, 11 nemmel elfogadtuk. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt ezzel pedig rátérünk, rátérünk a 17-es napi rendi pontra. Az LK és Közép-Afrika között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás. Először is a szóbeli kérdés vázlattal kezdjük, illetve az egyes mellékletben található kompromisszumos szöveggel, melyről megnyitom a szavazást. Késlösen. Lezárom a szavazást. 13 igennel, 14-jel nemmel szavaztak. Elutasítottuk. Also ich werde vom Sekretariat gerade darauf hingewiesen, aber das können wir jetzt eh nicht ändern. A titkárság arra utal, de ezt úgyse tudjuk megváltoztatni. Nem, nem, nem, nem. Kérem figyeljenek. Kérem figyeljenek rám. Azáltal, hogy a kompromisszumokat elutasítottuk, előfordulhat, hogy az eredeti hosszabb, mint 25 sor és így a Tabling Office nem fogja ezt elismerni, nem fogja befogadni. Csak utalok erre, ez nem kell, hogy befolyásolja a szavazást. Tehát az igazgatás dönt majd arról, hogy mi történik, és akkor előfordul, hogy semmit sem tudtunk benyújtatni. Kezdjük a Draft Motion for Resolution szavazólistájával, azaz tehát a állásfoglalás indítvány tervezetével is itt a hármas módosítóval kezdjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadva. Bocsánat, bocsánat, az elnök helyettes asszony joggal utal valamire, hogy tisztázzam ezt a titkársággal. Maybe but nevertheless, maybe we have to do the final vote. Final Ich bitte um Entschuldigung. Um Elnézésüket kérem. Legyenek olyan szívesek, és térjünk vissza a draft oral questionre, tehát a szóbeli kérdés tervezetére, hiszen erről még egy zárszavazást, a módosított szövegről zárszavazást kell folytatnunk. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor folytatjuk ezt a listát, és a 15-ös módosítóra térünk rá, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes szóbeli módosítás. Van -e, ellenzi -e valaki ezt a szóbeli módosítást? Igen, elnök úr, én igazán is ellenzem. Ugyanis erről már más bekezdés szól és ezt nem is kaptuk meg időben. Hogyha van a szóbeli indítvány ellen elutasítás, az elutasításnak számít. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös két részben az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító vagy Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es. Két részben az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Szűken, de elfogadtuk. 28-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 30-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es. Megnyitom a 31-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos indítvány, megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36-os. Le, lezárom. Elfogadtuk. 37. Megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Mi lenne, hogy egy picikét gyorsabban nyomnák a gombokat, és akkor egy kicsit kevésbé vontatottan dolgozhatnánk. 46-os módosító, megnyitom. Bocsánat, bocsánat. Hát, hogyha 45-öst elfogadtuk, a 46-os okafogyottá vált. Igen, igen, igaza van. Tehát a 7-es kompromisszumos indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk 14-14 ellenében, tehát elutasítottuk. 48-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 51-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 53-as, 54-es okafogyottá válik. 55-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 46, 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es. Megnyitom erről most a szavazást. Lezárom a 61-es módosítóról a szavazást, melyet elfogadtunk. Kettes szóbeli módosítás, ellenzie valaki ezt. Akkor erről szavazhatunk, meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-14 ellenében elutasítottuk. 64-es módosító indítvány. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. Azonosan, azonos mennyiségű szavazattal elutasítva. Tízes módosító, kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es. Megnyitom erről a módosító indítványról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 70-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 71-es okafogyottá válik. 72-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ezzel tovább lépünk a 28, 20, 78-asra. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 79. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es. Megnyitom. Lezárom. elutasítottuk, ugyanannyian szavaztak igennel és nemmel. 82-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most jön, ha jól látom, a kettes módosító indítvány. Van, ez egy szóbeli indítvány veti valaki közbe. Ellenzi-e valaki, kérdezi az elnök ezt a szóbeli módosító indítványt? A fenti okoknál fogva elutasítom. Akkor erről nem szavazunk, mondja az elnök, és tovább lépünk. A kettes kompromisszumos indítványra most nyitom meg a szavazást. neves közbekiáltásokat sajnos a tolmács nem hallja. Ám az elnököt igen, nem, no de kérem szépen, kedves kollégák. Arif kollega jelentkezett, azt mondta, hogy ellentmond a szóbeli indítványnak, és amint egy, el, egy képviselő ellenzi, erről nem szavazunk is, ezért a kettes kompromisszumos módosításról nyitom meg a szavazást. Meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazat többséggel. Parancsoljunk a könyv. Sajnálom, de én a kettes kompromisszumra szavaztam, anélkül, hogy tudnám, hogy az INTA és a DEVE szakbizottság eh, eh, ugye itt arról van szó, hogy eh, tagjai, hát nem tudom, hogy a releváns, releváns tagok, ezt hogy értsem, hát minnyi releváns tagok vagyunk. Talán ez egy téves fordítás spanyolra, angolul világosabb. Eleve elutasítottuk ilyen módon, tehát ebben a ügyben teljesen fölösleges úgymond erről vitázni, hiszen elutasítottuk a módosítót is. Ezzel már is megnyitjuk 22-es módosító indítványról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 83-as és a 85-ös okafogyottá vált, és már is az egyes módosítóra térünk rá, meg is nyitom a szavazást az egyesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. A hetes meg a nyolcas azonos, tehát ezekről egyben szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas szóbeli módosító, ellenzi valaki ezt a szóbeli módosítót? Nem. Akkor szavazunk a hármasról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel a végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 3-an ellene ezzel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek! Arif kollégás mellette szavazott, tehát ezt neki is mondhatjuk. Akkor most a gazdasági partnerségi megállapodás és Gána között erről szavazunk. Először a szóbeli választ igénylő kértésről szavazunk. Amblok szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor az egyes függelék, megnyitom a szavazást, erről szól a kompromisszumos szöveg. Tehát ez a szóbeli módosító indítvány az első függelékhez elnézést mondja az elnök. Közbeszólás, ha megengedi elnök úr. Szeretnénk jó hitet és harmóniát teremteni ebben a szakbizottságban, ezért adtam be ezt a szóbeli módosító indítványt az első függelékhez. Így aztán, ha elfogadjuk a szóbeli módosítómat, ezt a néppártnak támogatnia kellene. Ön viszont azt mondta, hogy a kompromisszumos szövegről szavazunk. A kompromisszumos szöveget az néppárt elutasítaná a szóbeli módosító nélkül. Nem tudom, akar, hogy felolvassam? Nem tudom, egyértelmű volt, amit mondtam? Fjellner úr. Igen, én rossz listát kaptam, mondja az elnök, tehát azért jelentett de azért felejtettem el bejelenteni a szóbeli módosító indítvány, de most mondom szóbeli módosító indítvány az első függelékhez. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Így kiesik a kompromisszumos szöveg. És a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig Én készen állok arra, mivel fél öt van, tehát fölteszem a kérdést. Komolyan? Úgy, mint eddig, úgy folytatjuk? Jó, hát ha igen, akkor rendben van. Ma 18.30-ig van időnk, ha nem leszünk kész, akkor holnap 9-kor folytatjuk itt reggel. Jó, de rendben, folytatjuk. Majd meglátjuk. Tehát most a blokkról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most hangzavar a teremben. Tehát, mondja az elnök, azt szeretném kérni, hogy a plenárison szavazzunk majd. Ő, a szavazás, szavazás nem tudom megismételni, mert jogszerűen folytattuk le. Tehát, kedves módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Ez a kompromisszumos kettő. Lezárom a szavazást. Elutasítom. kettes módosító indítvány. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Igen, tessék? Azt hiszem, hogy kicsit összezavarodtunk, elnézést. Tehát a kérdésem. Nem a végső szavazást folytattuk le az előbb? Mert szerintem igen, nem? Igen, így történt, mondja az elnök. Tehát a 32-es következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34 is megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 37-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 41-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 42-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 43-as. Megnyitom. Jó, elnézést. A régi listát félre kell már tennem. Tehát ötös bekezdés az eredeti szövegből. Ide az van írva az én listámon, hogy külön szavazást kért a néppárti frakció. De nem jelöli a listám, hogy hol akarnak törést a szövegben. Tehát kérem a néppárti frakciót, hogy segítsen ki. Jó, akkor még egyszer megmondom. Az én szavazó listámban az áll, hogy az eredeti szöveg ötös bekezdéséről szavazzunk, ez egy külön szavazás, amelyet a néppárti frakció kért, de a lista sehol sem tünteti fel, hogy Á, az egész bekezdésről szeretnének. Jó, rendben. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 44-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Negyvenötös módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 49-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 50-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Blokkban szavaztunk, úgyhogy az egész blokkot elutasítottuk, úgyhogy 52-es jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 55-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 56-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 57-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 58-as. Megnyitom. Tehát megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 59-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 61-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 62-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 66-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos, megnyitom. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetvenes módosító indítvány, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 76-os megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 77-es, megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. Hetvennyolcas megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 79-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 80 es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 81-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 82-es megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. 83-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 85-ös. Megnyitom. Ma éjszaka erről fogok álmodni. Elfogadtuk. 86-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 87-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 88-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 90-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 93-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 94-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 95-ös megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 96-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 97-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 98-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 99-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Azt hiszem, Christopher, hogy nem te vagy az egyetlen, aki nem érti. Hmm, 101-es megnyitom. Még egyszer 101-es. Lezárom. Elfogadtuk. 102-es. Megnyitom. 102. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 103. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 104-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 105-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 107-es megnyitom. Kaphatok szót, elnök úr? Igen. Azt szeretném, ha konzisztens lenne a jelentést, ezért ugyanazt a szóbeli módosítót javasolnám, mint amit Robert javasolt. Ha emlékeznek rá, ha nem, akkor megismétlem. Elnök. Nem, nincs szükség rá. Van-e ellenvetés? Tehát, amit Robert beterjesztett szóbeli indítványt, azt itt most betoldjuk. Nem, nincsen. Akkor most a megváltoztatott formában szavazunk. Elnézést, de még a 107-esről nem szavaztunk. Kicsit Fjellner kolléga, ne rohanjunk előre. 107-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Most jön az, hogy a hetes kompromisszum elnézést mondja az elnök, nem. Tehát akkor most már egy harmadik listára lesz szükségem. Most a hetes módosítóról szavazunk, a szóbeli kiegészítéssel. Tehát a szóbeli kiegészített formában. Jó. Megintem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumosról. Lezárom. Elfogadtuk. Most jönnek a preambulum bekezdések. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A blokkról szavaztunk, úgyhogy jön a tízes. Megnyitom. Tízes. Lezárom. Elutasítottuk. Ne nehezítsétek a munkámat még jobban. Tizenötös. megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Már mondtam, erről fogok álmodni. Tizenhatos. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 23-as megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 26-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most a végső szavazás a teljes szövegről. Megnyitom. Lezárom. 17 igen, 4 nem, 6 tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok Fielner kollégának. Ezek után rátérhetünk a 19-es napi rendi pontra. Kedves kollégák! Ma 18 óra 30-ig tart az ülés, tehát a szavazás eddig fog tartani, egy perccel sem tovább, de előbb se fejezzük be. A többit pedig majd holnap folytatjuk. Következő 19-es napi rendi pont, Robert, egy saját jelentésed, amit szeretném most itt velünk elfogadtatni. Szavazunk tehát először a draft or question a szóbeli kérdés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Bár ez elég fura, de mégis a zárszavazásra térünk rá már is. Megnyitom a zárszavazást. Igen, zárszavazás. Zárszavazást a módosított állásfoglalás tervezetről. Lezárom a szavazást. Ez 15 igennel, 11 nemmel, egy tartózkodással elfogadtuk. Ezek után a állásfoglalásra térünk rá. Hármas kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Robert? Köszönöm, elnök úr. részengedi szavazást kérnék egy szóbeli módosításról a 26-osnál. Elnök, azt hiszem mindenkinél megvan ennek a szövege. Jó. Nem, nincsen meg? De. Jó, akkor részenként szavazunk. Először az első részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es, sok a fogyott 33-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom. Elnök úr, azt hiszem, hogy itt a 32-esnél nem szavaztunk, ez pedig kompatibilis, és ezért kellett volna szavaznunk róla. Nálam az szerepel, hogyha a 31-est elfogadtuk, akkor ez okafogyottá válik, de itt a titkárság azt mondja, hogy igaza van önnek, köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt. Akkor menjünk vissza, kérem, menjünk vissza a 32-esre, 32-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk a 35-ösről. Most a 35-ösről szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Ezt egy szavazat többséggel elutasítottuk. Következő, amiről szavazunk, a 36-os módosítóindítvány, ez egy szóbeli indítvány. Kérdezem, hogy van-e valakinek kifogása, ellenvetése? Nincsen. Akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Most, most megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Robert. Mikrofon nélkül, sajnos nem halljuk. Próbáljunk koherensek lenni és megint csak azt kérném, tehát ugyanazt a módosítást szerintem itt is kell alkalmazni, mint amiről az elején beszéltem. Hogyha senki nem emel kifogást, elnök, Hát ez már filozófia síkon vagyunk. Van-e valakinek kifogása ehhez a módosításhoz? Nincsen. Akkor szavazunk a tízes módosításról, figyelembe véve a szóbeli módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 igennel elfogadtuk. Akkor most jön a 40-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A 41-es okafogyott, 42-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő az ötös kompromisszumos módosítóindítvány, indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 47-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 48-as a következő. Robert? Ha lehet, megint részenkénti szavazást kérek, bár mikrofon nélkül. Jó, részenként szavazunk a 48-as módosítóindítványról első részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő a hatos kompromisszum. Erről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő A hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő 58-as, két részben szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 59-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 64-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös. Megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Következő 66-67-ről nem, a 68-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő a négyes kompromisszumos módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő a 70-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 71-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 72-es és 73-as azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő a 74-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Szavazunk a 9-es kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő a 78-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most ezt meg, ezt meg kell néznem. 10-es és a 41-es. Kell szavaznunk? Nem. Jó. Akkor a 81-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következő 82-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hogy még mindig megvan a humorérzéke, ez tényleg csodás. Szóbeli módosítás, eh, emele valaki kifogást ez ellen. Igen, elnök úr, ez az új módosító indítvány, ezt tulajdonképpen már lefették eh, korábbi más módosító indítványok. Kader, azt kérdezem, hogy eh, van-e kifogása, igennel vagy nemmel válaszoljon. Jó, akkor miután eh, volt kifogás, erről nem szavazunk. Első preambulum. Megnyitom a szavazást. Ez nagyon kedves dolog, bár pont elutasítottuk, mégis valaki kínál neki valamit. A következőt, az egyest elfogadtuk. Most jön a kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyre fogyunk, fogyunk, hogyha jól értelmezem a számokat. Következő az egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos. A következő részenként szavazzunk, jó, részenként, akkor első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Szavazunk a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Akkor következik a kettes kompromisszumos módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő a tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Következő 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Következő a 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jaj, de kedves. Elfogadtuk. Következő. A Nem, erről nem is szavazunk, akkor már is a végszavazásra térünk rá. Villám sebességgel, tehát zárszavazás, végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 igen, 10 nem, egy tartózkodás, ezzel így elfogadtuk az állásfoglalást. Gratulálok, Robert, a jelentéshez. Most pedig a 20-as napi rendi pontra térünk rá. ez a szóbeli kérdés tervezetem. Keresem a listát. Először a blokkról szavazunk, all the groups, megnyitom a szavazást. Case is Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító szintén blogban tömbben szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító két részben. Első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok neked, Helmut. Magamnak veregetem a vállamat. Ezzel pedig az állásfoglalás indítvány tervezetről szavazunk. Először is a minden frakció által benyújtott ö, tömbről szavazunk, megnyitom a listát, a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as három részben. Első rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogott. 17-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as. Lezárom a 20-ast. Elutasítottuk. 21-es. Két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyre kevesebben vannak itt. 22-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Egyes szóbeli módosítás ellenzi valaki? Nem. Akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosító három részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 27. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 28-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 29-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hármas szóbeli módosítás ellenzéje valaki nem, akkor szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 30-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34-es két részben az első rész megnyitom. Lezárom. Elfogadva a második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Na, egy szerencsé, Krisztófer nem volt itt. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 37. Megnyitom. 37. Lezárom. Elutasítva. 38. Megnyitom. Az embernek már megfájdul az ujja a nagy nyomkodásban. Lezárom, elutasítva, 38, megnyitom bocsánat, 39. Lezárom. Elfogadva. 40-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 41-es. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 42. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 47. Megnyitom. Lezárom. 48. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 39-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 51-es. Megnyitom. Lezárom. 53-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 54. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 56. Megnyitom. Bocsánat, az 55-ös. 55-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 56. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 57. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 58. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 59-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 61-es. Megnyitom. Én is, én magam is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 62-es okafogyottá vált, és ezzel a 24-est elfogadtuk. Das entfällt. Ich bin nicht ganz so schnell. Das entfällt und wir... Bocsánat, ez itt okafogyottá vált, tehát 63-as módosítóval folytatjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk. Elutasítottuk. 70-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 71-es. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 74-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 75-ös, megnyitom. Nem a 74-est nem fogadtuk el, ezért szavazunk a 75-ösről. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel a 76-os és a 77-es és a 7 tavaly a 87-es, és most a, a 78-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 79. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 81-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kettes szóbeli módosítás ellenzi-e valaki? Nem. Akkor szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most az egyes kompromisszumos módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Hát téged kérdeztelek, hogy ugyanezt a módosítót nyújthatod -e Hát akkor a mód, szóbeli módosítót a többivel összeegyeztetve tartjuk fenn. Rendben van akkor, hogyha senki sem ellenzi ezt, akkor szavazunk erről a szóbeli módosítóról megváltoztatott formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát egyetértett vele, hogy gyorsabban menjen, és egy-két dolog okafogyottá váljon. Értem én már. 102-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 105-ös módosító indítvány. Igen, 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ez okafogyottá válik. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 95-ösről, elutasítottuk. 99-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most jönnek a preambulum bekezdések. Egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igaza volt, igaza volt. Négyes módosító. Megnyitom. Ezt akkor most nem kell itt kitörölnünk, szóval a négyes megnyitom, lezárom, elutasítva. Ötös. Megnyitom, lezárom, elutasítva. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kilences. Megnyitom. Lezárom elfogadva. Tízes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Tizenegyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 14-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ezzel pedig a végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-an igennel, 9-el nemmel szavaztak. És így elértük a 19-es napirendi pont végét, bocsánat, a 20 hét, és már a 21-es következik. Tehát most egy kis szünetet tartunk, ez a kérés, meg tudom érteni, hogy némelyeknek bizonyos szükségletei támadtak. Na jó, 3-4 perc, nagyon rövid szünet, aztán folytatjuk.

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine gute Chance, es vielleicht doch heute noch Kedves kollégák, talán ma az összes anyagot meg tudjuk szavaztatni, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. Fort, bitte nehmen Sie Platz. Akkor folytatjuk, kérem foglaljanak helyet, most pedig a Kaspari jelentés következik. Először a szóbeli kérdés. Igen. Jó. Akkor nem lenne gyorsabb, hogyha kézzel szavaznánk, nem elektronikusan? Ez csak egy ötlet. Talán kicsit gyorsabb lenne. Elnök. Látom, hogy egyet értenek, akkor kipróbáljuk. Akkor megnézzük, hogy ha készfeltartással szavazunk, gyorsabb lesz-e. Jó, rendben. Akkor egyes és négyes módosítás, blokkszavazás. Ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Persze, ha valaki ellenőrizni akarja, akkor szóljon. Jó, második módosító indítvány mellette? Ellene? Elutasítottuk. Hármas első része, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk második rész mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette? ellene el, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most pedig kártyával szavazunk, a végső szavazás. Ki van Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist beendet. Lezárom. 22, 1 nem, egy tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadása, tehát Először blokkban mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett, 26-os és 27-es is mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 28-as mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas szóbeli módosító, van -e ellenvetés? Nincs. Rendben mondja az elnök. Tehát a hármas szóbeli mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 34-es kiesik, 35-ös két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 36-os szóbeli módosító van ellenvetés. Nincs. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 30, bocsánat, 40-es mellett ellen tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát 40-es elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 10 mellette 15 ellene egyértelműbb, mint ahogy én azt láttam. 61-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-44 együtt mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es két részben. Első rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 81-es. Két részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 50-es és 51-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk 53-as mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor tehát 54-es két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Szóbeli módosító egyes, van -e ellenvetés? Nincsen. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 59-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Második szóbeli módosító, van-e ellenvetés? Nincs. Akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kérem, hogy magasra emeljük a kezüket 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az egyes kompromisszumos jön. Robert megint a szóbeli módosító ide vonatkozik? Igen, jó, rendben van, akkor a szóbeli módosító figyelembevételével ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvankilences mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 71-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nem, bekiabálás. Rendben van, jó. 71-es, ellenőrizzük elektronikusan. Most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 mellette 15 ellen állt, akkor jól láttam. Egyszer életemben. 72-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos. Jó, ellenőr, ellenőrizzük a 78-asat. Elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. 16 mellette 10 ellene, tehát elfogadtuk. Hármas módosító. Nem, jól láttam, mondja az elnök. Tehát hármas módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvankettes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellett ellene Elutasítottuk. 88-as. Mellett. Ellene. Elfogadtuk. 89-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett. Ellene. Akkor most ellenőrizném. Tehát 92-es. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom. 12 mellette 14 ellene. Jó a szemem. Pedig nagyon szoros volt. Akkor 93-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Jó, ugyanúgy elutasítottuk. 94-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 97-es mellett ellene tartózkodás, most elektronikusan 97-es. Megnyitom. Lezárom. 11 mellette, 15 ellene. Elutasítottuk. 98-as mellett, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellett, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 100-as mellett, ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 103-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk 104-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk 105-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 110-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 111 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 113-as szóbeli módosító, van ellenvetés? Nem, nincs. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a preambulum bekezdések második mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk hármas mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk négyes mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Második kompromisszumos. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18, 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett elutasítottuk. Egyes mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön a végső szavazás. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 igen, 2 nem, 7 tartózkodás. Elfogadtuk. Kaspari úr, gratulálok. És örül is neki. Akkor sikerülni fog, soha nem gondoltam volna, hogyha fogadtunk volna, akkor ellene fogadtam volna minden eszközzel, de hát tényleg jók vagyunk. Akkor a 22-es napi rendi pont, ez pedig szóbeli választigénylő kérdés, erről szavazunk először a szóbeli módosító indítványról. Van-e elemet, és nincsen, akkor két részben szavazunk róla. Első rész mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát az egyes szóbeli módosítás második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 11 igen, 15 nem, elutasítottuk. Kettes szóbeli módosítás, van kifogás ellene, nincsen, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a zár szavazás, ki támogatja, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 25 igen, 1 nem, Akkor rátérhetünk az állásfoglalás tervezetre, és megint a blokk, a blokk szavazás következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás Hát ezt nem lehet, fel kell emelni a kezeteket. Még egyszer, mellette, huszas, Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Láttam az előbb. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes szóbeli módosítás, van-e kifogás? Nincs, akkor szavazunk. Nyugalmat kérek, sikerülni fog. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Kedves kollégák, Arif, Kenero kollégák, szálljanak meg engem, 26-os, mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt ellenőriznünk kell elektronikusan, tehát a 26-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15 igen, 11 nem, ezt elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes szóbeli módosítás, van-e ellenvetés? tehát el, jaj, elnézést, ezt erről nem kell szavazunk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene, nem még mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi volt itt az utolsó szavazásnál? Jó, akkor megismételjük még egyszer a szavazást, talán túl gyors volt, tehát a 34-esről szavazunk még egyszer. 34-es. meg egy győződő, hogy a 33-asról szavaztunk, mert ott egy plusz van, de jó, megismételjük akkor a 33-ast is, túl gyors voltam, megismételjük a 33-ast is, ki van mellette? ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Majdnem mindig igazam van, igen. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük, tehát a 41-est géppel szavazunk. Jó, úgy nézett ki, nem vagyok benne biztos. Lezárom a szavazást. 14 igen, 11 nem, jól láttam, tehát elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-asról már blokkban szavaztunk, 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli, van-e kifogás? Nincs, akkor az 50-51-esről nem szavazunk, 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, nem volt elég magasan minden kéz, tehát megismétlem, 53-asról megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Következő 54-es két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, az 57-est, Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 igen, 14 nem. Elutasítottuk. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor a következő a 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 60-as mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Jó, jó, akkor ellenőrizzük. 62-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 igen, 15 nem, elutasítottuk. Következő a 64-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 68-asról nem szavazunk, következő az 5-ös kompromisszum. Ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Következő 69-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum. A szóbeli módosítással, ami eddig mindig volt ebben a változatban, nincs senkinek kifogása a szóbeli módosítás ellen, akkor szavazunk a hatos kompromisszumról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezről nem kell szavaznunk. Hetes kompromisszum a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 77-ről nem szavazunk. 79-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 83-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 84 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Preambulum 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hatos mellette magasra kérem a kezeket mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, remek. Következő hetes, két részben szavazunk, első rész mellette, Ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas. Két részben szavazunk megint. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez nem tetszik nekem. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ki támogatja a második részt? ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, akkor rátérhetünk elérkeztünk a zárszavazáshoz. Név szerinti szavazást kértek, tehát most nem csak ellenőrzés miatt szavazunk elektronikusan, hanem név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 igen, 2 nem, Elérkeztünk a hosszú szavazási maraton végére. Köszönöm, hogy kitartottak. Köszönöm a tolmácsoknak is. Tudom, hogy az eredményt hát különbözőképpen lehet nézni. Holnap már nem lesz ülésünk, tehát holnap nem lesz ülés, mert mindent eldöntöttünk még egyszer.